Tisztelt alelnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kedves barátaim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt üdvözölhetem az Európai Parlamentben Joseph Biden urat, az Egyesült Államok 47. alelnökét, Biden. Biden alelnök úr az amerikai politika egyik kulcs szereplője, és sokunknak a barátja. Először az amerikai szenátusba 1972-be került be, akkoriban az egyik legfiatalabb szenátor volt Amerikában. Hatszor választották újra, mielőtt az Egyesült Államok alelnöke lett 2008. novemberében. Ő a Szenátus Külügyi Bizottságának és Igazságügyi Bizottságának volt elnöke, és egy őszinte ember. Népszerűtlen ügyeket, ügyek érdekében is hajlandó felszólalni, vezeti a közvéleményt, nem pedig követi ezért is ilyen fontos az ön mai beszéde itt az Európai Parlamentben. És hadd köszönjem meg önnek még egyszer azokat a gyümölcsöző, konstruktív megbeszéléseket, amelyeket washingtoni látogatásom során folytattunk. A mai idők világában, a sokoldalú, sokpólusú világban az Egyesült Államoknak és az Európai Uniónak együtt kell működnie a felvilágosult értékek és a globális stabilitás érdekében. Biden alelnök úr mai látogatása is ezt az elkötelezettséget tükrözi. Erős és hatékony transatlanti partnerség nélkül az Egyesült Államok és az Európai Unió nem fogja tudni megtalálni a nagy kihívások megoldásait, klímaváltozás, energiaválság, amelyeket mindannyian egyébként megérzünk. További problémák a terrorizmus, az emberi jogok problémája, a szabadkereskedelem és a kormányzás minőségének javítása. Kedves kollégák, 25 évvel ezelőtt, szinte napra pontosan 25 évvel ezelőtt Ronald Reagan elnök felszólalt ebben a parlamentben május 8-án, 1985-ben. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor is amerikai elnök beszédet intézett Európa népeinek demokratikusan megválasztott képviselőihöz. Az ön jelenléte itt, alelnök úr, szimbóluma a legmagasabb szintű párbeszéd folytatásának. Európában egy új szerződés lépett életbe, amely az Európai Unió szempontjából rendkívül fontos, az Európai Parlamentnek új felhatalmazásokat, új cselekvési lehetőségeket ad, és fontosabbá teszi az Európai Uniót. Az Obama kormány hivatalba lépésétől számított egy év telt el, és a világ új reményeket dédelget, éppen ezért időszerű az ön látogatása. Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem önt itt az Európai Parlamentben, és átadom önnek a szót. Mr. President. Elnök úr, köszönöm szépen az üdvözlő szavakat, nagy öröm volt fogadni önt számomra Washingtonban, a Fehérházban is, és nagy megtiszteltetés volt. Megkülönböztetett tisztesség az, hogy ebben a testületben így fogadnak engem. Én csak egy 435 taggal bíró parlamentben dolgoztam, úgyhogy itt egy még nagyobb körben, még nagyobb megtiszteltetés megjelennem, mint otthon a szenátusban. Emlékszem régen úr beszédére, régen elnök beszédére, amelyet 85-ben tartott az EP előtt, és idézem, idézzek egy ír költőt, aki Írországról beszélt, azt mondotta, minden változás mélyen hatott, és egy gyönyörű szépség született. Hát sok minden változott, 85 óta is, sok minden változott, és egy gyönyörű szépség is megszületett, egy rémisztő szépség. Ahogy tudják, hölgyeim és uraim, nem csak az öröm számomra, hogy másodszor térhetek vissza alelnökként ide Brüsszelbe, mint talán tudják, amerikai politikusok és újságírók Washington DC-re úgy utalnak, mint a szabad világ fővárosára. Ám úgy tűnik számomra, hogy ebben a szép, gyönyörű városban, ahol ezer év történelme érezhető, és amely Belgium fővárosa, az Európai Unió fővárosa és a NATO központja, magájának mondhatja joggal inkább ezt a címet, hogy a szabad világ fővárosa. Én, mint 36 éve foglalkozom jogalkotással a mi parlamentünkben, nagyon örülök annak, hogy ez a megtiszteltetésért, hogy itt szólhatok önök előtt. Obama elnök és én vagyunk az első páros az elmúlt 15 évben Egyesült Államokban, akik sikerrel jártak, Fehérházból eljutottak a szenátusból. Tehát mind a ketten úgy végezzük végrehajtói munkánkat, hogy jól ismerjük a mögötte álló jogalkotói munkát. Így módon azt is jól látjuk, hogy önök az európai demokrácia bástyájaként működnek. Az, az amerikai kongresszusban dolgozó, korábban dolgozók kollégáinkkal együtt 800 millió embernél többet képviselünk. Gondoljanak el, gondolkozzanak ezen. Ez a két ö, választott testület a földgolyó lakosságának egy nyolcada számára alkot jogokat. Ennek hatalmas jelentősége van, és most a Lisszaboni szerződéssel még több jogosítványt és még több felelősséget vállaltak magukra, ez pedig megnövekedett befolyással jár. Üdvözöljük ezt, annál is inkább, mert mi az Egyesült Államokban fontosnak tartjuk hogy, hogy erős szövetségesekkel dolgozhassunk együtt, hogy meg tudjuk oldani a 21. század problémáit közösen. Ezek a problémák ugye némelyike régi, mások azonban teljesen új sütetűek. Hadd mondjam ki a lehető legegyszerűbb szavakkal. Az Obama-Biden kormányzat nem kics, nem, ö, semmi kétséget nem fűz ahhoz, hogy erőteljesen kell támogatnia egy erősödő Európai Uniót. Számunkra abszolút alapvető fontosságú ez az amerikai biztonság és jólét szempontjából. Efelől ne legyen kétségük, mi elkötelezettek vagyunk. Amikor az, a Szenátus külügyi bizottságát vezettem hosszú éveken át, volt alkalmam találkozni több európai jogalkotóval a nemzeti parlamentek soraiból. Önök közül többen is akkor ott dolgoztak még nemzeti parlamentekben Úgyhogy ezen hosszú évek után nagyon jól értem én, hogy milyen hatalmas lépés született, hogy a világ egyetlen multinacionális parlamentjének jogosítványa megnőtt. Nagyon nagy változások ezek. És örülök annak, hogy a transatlanti jogalkotási párbeszéd során és keretében önök erőteljes kapcsolatokat építettek az amerikai szenátussal és kongresszussal, és múlt havi washingtoni látogatások is tovább erősítette ezt. Több mint 200 kilométerre délre innen a náci vezetők feltétlen nélküli ö, megadásról írtak alá szerződést. Ezzel véget ért a második világháború. Másnap a Times Square-en és a Piccadilly Circus-en Londonban és New Yorkban ünneplés kezdődött el, a Sanzelizén és mindenhol a, a nyugati világban ünnepelni kezdtek az emberek. Itt Brüsszelben is egy hálaadó mise kezdődött. A brit himnuszt, a belga és az amerikai himnuszt énekelték a templomokban. Azon az örömtől napon, májusi napon, 45. május 8-án romokban hevert az európai kontinens. Kétszer is totális háború szántotta végig 30 éven belül a, a földrészt, és abban a pillanatban egy békés egyesült Európa, egy európai parlament gondolata fantazmogúriának tűnt volna bárki számára, aki túlélte a háborút. És mégis az európai polgárok akarata és olyan ö, államférfiak, mint Jean-Henri Spack, és Robert Schumann és Jean Monnet államférfiak jövőképe révén, melyek révén létrejött a parlament, és amely révén Lyndon Johnson elnök kitüntetését is kiérdemelte, létrejött az alapja annak, ami, ahol most vagyunk. Ami egy egyszerű szerződéssel indult, fél tucat szerződés, fél tucat állam között a szén és acél vagyon megosztása érdekében végül olyan gazdasági, politikai erőközponttá vált, amely a szabad gondolat, a szabad mozgás, a szabad vállalkozás letéteményesévé vált egy egységes Európáért. Egy történész Európát nem egy helynek, hanem egy gondolatnak, egy ideának jelölte meg. Magam és Obama ellen is hiszünk ebben az ideában, ebben a gondolatban, abban, hogy egy jobb világ és jobb Európa sikerhez hozzá kell járulnunk. Egy olyan Európához, ahol minden tagállam hasznát látja a gazdasági megállapodásoknak egységes hangon tud felszólalni olyan Európa, amely a kulturális és politikai értékeket viszi előre, amelyeket hazám is oszt. Olyan Európáról van szó, amely egész, szabad és békében él. Ahogy Obama elnök Prágában egy éve mondotta, az erős Európa erősebb partnert jelent az Egyesült Államok számára, és nekünk szükségünk van erős partnerekre. Ezért teszünk meg mindent, amit képességünkben áll, hogy támogassuk Európa nagy vállalkozását. Mert az elmúlt 65 évben bizonyította, hogy amikor az amerikaiak és az európaiak közösen tudtak közös célért előrelépni, akkor szinte semmi nem volt akadály előttük. A Marshall terv révén közösen újraépítettük Európát, a lehető legnagyobb európai történelme, a világ történelme legnagyobb beruházását tett, vittük tető alá, és létrehoztuk a NATO-t. Egy olyan katonai és politikai erőt, amely összekötötte Európát és Amerikát, és még közelebb hozta őket egymáshoz. Évtizedeken át a legerőteljesebb, legnagyobb gazdasági egységet hoztuk létre a világ történelemben, amely kb. 40%-át fedi le a globális kereskedelemnek. Sosem látott technológiai, előrelépéseket, innovációt jelentve, a jólétet megteremtve. És a humanitárius katasztrófákban is több helyen tudunk segítséget jutni, mint valaha. A Nyugat-Balkántól, Kongóig át, Kongon át Haitiig együtt tudunk segítséget nyújtani. Azok a szkeptikusok, akik minden sikerek ellenére továbbra is kérdéseket tesznek fel a transatlanti viszonyrendszer kapcsán, vagy a hazám hozzáállását kapcsán Európához, nekik az a válaszom, hogy még ha az Egyesült Államok és azok a nemzetek, amelyeket önök képviselnek, nem a közös örökség és közös értékek alapján állnának, akkor a globális, csak pusztán a globális érdekeink is összekötnének bennünket. Hazám és az Európa közötti kapcsolatrendszer ma legalább olyan erős és fontos mindannyiunk számára, mint, hogy fontosabb, mint valaha ez a század új kihívásokat indított el, amelyek nem kevésbé veszélyesek, mint a 20. század kihívásai voltak. És mi együtt, csak együttesen tudjuk ezeket egyenként orvosolni. Nehéz kihívások ezek, vannak ilyen nézetütközések is, de közösen tudunk csak fellépni. Az éghalatváltozás, amelyek legnagyobb kockázat, mely a, a Földnek szembe kell néznie, az Egyesült Államok arról a kell gondoskodjon, hogy a nagy gazdaságok hozzájáruljanak a globális megoldáshoz. Mi mindannyian nagyot léptünk előre Kopenhágában. Most végre kell hajtanunk azokat a kibocsátás csökkentéseket, az átláthatósági szabályokat be kell vezessük, és segítenünk kell a legkitettebb országokat, az északi sarktól a csendes óceán partjáig, ahol a leginkább veszély fenyegeti az országokat. Gondoljunk Afganisztán és Pakisztán problémájára. Ott kell megtörnünk az ördögi kört, a talibán és az alkaida harcosok működését, amely fontos, és ki kell képezzük azt az afgán katonai és rendőri erőt, amely révén az afgán kormány tudja gyakorolni hatalmát saját népe felőtt. Kormányzati kapacitással kell segítenünk Afganisztánt. Az Egyesült Államok, az Európai Unió és tagállamai hatalmas pénzügyi forrásokat és polgári segítséget nyújtanak hogy fenntartsuk ezeket a fontos küldetéseket, amelyek nem mindig nagyon népszerűek, de mindannyian tudjuk, önök is, meg mi is, hogy ezekre szükség van. Nekünk felelősségünk, hogy elmagyarázzuk állampolgárainknak, hogy mennyire fontosak ezek a missziók a kollektív biztonság szempontjából. Én, mint politikus, higgyék el nekem, 38 éve dolgozom ilyenként, jól látom és jól értem, nem egyszerű feladat ezt. Hazámban sem népszerűbbek ezek a lépések, mint az önök tagállamaiban. E ezt elhihetik nekem. Ezért oly fontos, hogy az Egyesült Államok és Európa vált válvetve álljanak fel például a nukleáris fegyverek elleni harcban. Mert ezek az atomfegyverek a legközelebbi partnereinket, szövetségeseinket, az érintett államok szomszédait fenyegetik. Együttesen egy ö, új tárgyalási fordulóba kezdtünk az iráni vezetőkkel, közösen tudjuk ezt megtenni csak, és hölgyeim és uraim, annak ellenére, hogy mit mondanak egyes skeptikusok, az, az amerikai elnök komolyan gondolta, amit mondott. Hogy bár kifelé kezet nyújtunk, aki a, az összeadott öklét megnyitja, Obama úr előkészített egy megállapodást Iránnal a kölcsönös tisztelet alapján. Szövetségésen körében is világos tettük az iráni vezetők előtt, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a bizalom légkörét a nemzetközi közösségben, hozzáférést biztosítva a urán dúsító központokhoz, illetve azon politikai cserében, amelyben atomfűtőelemeket tudunk adni a kutatóreaktorokhoz. Most azon múlik minden, hogy vajon az iráni vezetők elfogadják-e ezt a jó hiszemben tett kezdeményezéseket a regionális stabilitás érdekében. Hagy mondjam el őszintén világosan, Irán atomprogramja sérti az atomsorompó egyezményben tett vállalásait, és kockáztatja azt, hogy a közel-keleten egy atomfegyver verseny, vagy fegyverkezési verseny indul be. Legalábbis ironikus volna az, hogy most, mikor a vasfüggöny végre lehullott, és a kölcsönös fenyegetés csapdájából, a kölcsönös egymás elpusztításának csapdájából kijutottunk, beindulna egy új atomfegyverkezési verseny a világ egyik legkevésbé stabilabb térségében. Ez bizony fájdalmas irónia volna, fia, gyermekeink, unokáink, dédunokáink szerintem nem bocsátanák meg soha azt nekünk, ha ebben nem jutnánk sikerre ennek orvostásában. Ezen túl az iráni vezetők terrorista szervezeteket is ö, ö, támogatnak folyamatosan és töretlenül. És üldözik azokat az iráni állampolgárokat, akik az igazságot követelve békésen tüntetnek az utcán. Minden kormány feladatának elárulása. Ez a kormányzatok felelősségének elárulása. Irán egy kemény választás előtt áll. Vajon betartja-e a nemzetközi vállalásait és a felelős nemzetek közösségébe csatlakozik, vagy további következményekkel kell szembenézni az elszigetelődéssel, az, az a fenyegetés, amelyet Irán jelent, ezzel szembenézve minden szövetségesünk biztonsága érdekében határozottan kell fellépnünk. Ezért indítottuk el a rakétavédelmi programokat, mely védelmet nyújthat ezen a földrészen, itt Európában, rakétatámadásokkal szemben. És az nato belül is együttműködünk abban, hogy az energiabiztonságot és a kiberbiztonságot is biztosítjuk, emellett támogatjuk a biztonsági együttműködést a NATO és az EU között. Tavaly az USA és az Európai Unió a pénzügyi válságban szorosan együttműködött, és eközben együtt megakadályoztuk azt, amit sokan mondtak, hogy be fog következni, a világgazdaság teljes összeomlását. Obama elnök és én magam is figyelemmel kísérjük a görögországi gazdasági válságot és az Európai Unió megoldási törekvéseit. Üdvözöljük ezeket a lépéseket, az IMF-fel közösen végzett tett lépéseket, és támogatni is fogjuk ezeket az erőfeszítéseket, ezeket az országmentő erőfeszítéseket. Említhettem volna még egy sor más példát is, azt illusztrálandó, hogy a legfontosabb szövetségesünk Európa, nem csak a legfontosabb kereskedelmi partnerünk hat évtizeddel ezelőtt ültek össze képviselőink, népeink kép, képviselői annak érdekében, hogy lezárjuk a 20. század legsötétebb fejezetét, és teljesen másról szóljon a következő időszak azok az intézmények, és ez az intézmény is azóta nagy sikernek bizonyult. Ugyanakkor az új század kihívásaival kell most foglalkoznunk, ahogy a beszédem elején mondtam. A világ megváltozott. Alapvetően változott meg és egy iszonyatos szépség jött létre, a legkomplexebb fenyegetés, amely érint bennünket, az a nem állami szereplők által általi fenyegetés, környezeti fenyegetés, szélsőségesek általi fenyegetés. Isten óvjon bennünket attól, hogy ezek a szélsőségesek tömegpusztító fegyverek birtokába kerüljenek. Ugyanis ez a veszély nem ismer határokat. Egyetlen egy állam sem, függetlenül attól, hogy az milyen erős, vagy hatalmas, vagy gazdag, vagy szervezet sem tud ezzel a veszéllyel egyedül szembenézni. Ezt a veszélyt csak úgy tudjuk sikeresen leküzdeni, hogyha összefogunk. És ezt kell tennünk a parlament új hatáskörei, amelyeket a Lisszaboni szerződés adott önöknek, nagyobb szerepet biztosít az önök számára ebben a felelősségteljes feladatban. Az Egyesült Államok kormánya és ez a parlament is sokat foglalkozott azzal, hogy hogyan lehetne megvédeni a polgárainkat, anélkül, hogy fel, feláldoznánk azokat az alapvető jogokat, amelyekre társadalmunk épül. Én nagyon magabiztosan mondom, hogy képesek vagyunk arra, hogy megvédjük a polgárainkat és fenntartsuk a szabadságjogainkat. Tavaly óta Obama elnök úr és én is betartva az alkotmányunkat, egy tökéletesebb uniót szerettünk volna létrehozni. Az egyik első cselekedetünk az volt, hogy betiltottuk azokat a kihallgatási technikákat, amelyeknek semmi eredménye nem volt, és amelyek teljesen vállalhatatlanok voltak. elrendeltük a Guantanamo-i tábor bezárását, amely a terroristák egyik legnagyobb toborzó eszméje volt. És méltányoljuk azt a támogatást, amelyet önök nyújtottak, noha ez bizonyára nehézségeket okozott az önök számára is. Önök is és mi is elutasítjuk azt a választás, azt a hamis választási lehetőséget, hogy választanunk kell a biztonság és az ideájaink között. Azt gondoljuk, hogy az elvek fenntartása csak erősebbé tesz minket, és hogyha kompromisszumot kötünk az elveink kárára, az csak az extremizmust, a szélsőségességet mozdítja elő, mert mi a célunk? A célunk az, hogy változásokat érjünk el a saját viselkedésünkben is a szeptemberi 11-i eh, támadás után 8 nappal egyetemi hallgatóknak azt mondtam, hogy eh, nem engedhetik meg, hogy ez a tragédia aláássa az életmódunkat, mert a terroristák éppen ezt akarják. És azt is mondtam nekik, hogy Amerika egyedül nem képes megnyerni ezt a harcot. Nem csak akkor volt ez igaz, hanem azóta is igaznak bizonyult, és ma is igaz. Önöknek nem kell mondanom, hogy mi Európa büszke öröksége a polgárok védelmezése területén. Ez a kötelezettségvállalás alapvetően az emberek méltóságából, elideginíthetetlen jogaiból eh, fakad. Ezeket mi beleírtuk az alkotmányunkba. És az amerikaiak kötelezettségvállalása a, magánérdek, a magánélet szentsége iránt ugyanolyan mély, mint az önöké. A negyedik alkotmánymódosítás az állam büntetőjogi tevékenységét eh, korlátozza a jogtalan házkutatások eh, ellen. Arról van szó, amit az egyik nagy bírónk úgy hívott, hogy ahhoz való jog, hogy az állam békén hagyjon bennünket. Ez egy alkotmányosan védett jog. És csak úgy, mint az Európai Unióban, nálunk is a legfelsőbb bíróság a személyes méltósággal kapcsolta össze ezt a jogot. 36 éves karrierem során mindig is védelmembe vettem ezeket a személyhez fűződő jogokat, és az Egyesült Államok szenátusában minden évben kiálltam ezen jogok mellett. Azért mondtam el ezt a személyes történetet, mert ez a kormányzatunk kötelezettségvállalását is e, tükrözi. Ha most én megváltoztatnám ezt az álláspontomat, azzal valójában a saját múltamnak fordítanék hátat, mindannak, amit 38 éven keresztül képviseltem. Amikor a Szenátus igazságügyi bizottságát vezettem, ahol a bírókat, bírók kinevezését erősítjük meg, ott mindig kikérdeztem a bírójelölteket személyes véleményükről a szabadságjogokkal kapcsolatban, mielőtt eh, megerősítettem volna a kinevezésüket. A legfontosabb felelősségünk, kötelességünk az, hogy megvédjük az állampolgárokat és az állampolgárok jogait. Obama elnök úr azt mondta, hogy minden reggel arra gondol először, amikor felébred, hogy megvédje, megvédje hazánkat. És ez az utolsó gondolata, mielőtt elalszik. És azt gondolom, hogy minden vezető így gondolkozik a világban. A fizikai biztonság szintén egy elidegeníthetetlen jog. A elidegeníthetetlen jog, és egy olyan kormány, amely ezt a jogot nem bizonyítja, nem biztosítsa, az ugyanolyan károsan tevékenykedik, mint egy olyan kormány, amely tárgyalás nélkül zár börtönbe embereket. Az ellenségeink minden eszközt felhasználnak annak érdekében, hogy megismételjék azokat a támadásokat, amelyekre New Yorkban, Madridban, Londonban és egyéb helyeken került sor ahhoz, hogy leállítsuk őket, minden legitim eszközt fel kell használnunk, titkos szolgálati, technológiai, katonai eszközöket, amelyek összeegyeztethetőek az értékeinkkel és a jogszabályainkkal. Ezzel tartozunk azoknak a bátor embereknek, akik, akik értünk harcolnak. Ezen a héten a biztonsági szervezetek eh, megakadályozták New Yorki Times Square-en egy eh, merénylet kísérlet elkövetőjének megszökését Amerikából. Az a kötelességünk, hogy az ilyen támogatásokat megakadályozzuk. Ezhez is nagyon fontos a terroristák finanszírozásának eh, és pénzügyi tevékenységének ellenőrzés alávonása. Az ilyen eh, szabályok előmozdítják azt az igyekezetünket, hogy életeket mentsünk meg, és az ilyen merényletkísérleteket megakadályozzuk. a személyes adatokat csak terrorizmus elleni célokra akarjuk felhasználni. De megértem azt, hogy önök ezt megkérdőjelezik és megértjük az aggodalmaikat, és ezért is vagyunk hajlandóak együttműködni önökkel, és biztosak vagyunk abban, hogy sikeresen fogjuk ezt a munkát végezni, megőrizni a szabadságjogokat és elérni a céljainkat. Nagyon fontos, hogy ezt a megállapodást, ezt az egyességet lehetőleg hamarabb megkössük. Volt amerikai szenátorként azt is tudom, hogy a globális kihívásokra való válaszadás nagyon nehéz, amikor a helyi értékeket is tiszteletben kell tartani. És önök minden szavazás során nyilván ezzel a dilemmával küszködnek a terrorizmus finanszírozás követési program az egyik legalkalmasabb eszköz a biztonság biztosítására. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy azt a 800 millió embert megvédjük, akiket szolgálunk. Nyilván a múltban is voltak egyet nem értéseink, problémáink, és a jövőben is lesznek, de biztos vagyok abban, hogy a, csak úgy, mint a múlt században, ebben a században is meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, hogyha meghallgatjuk egymást, és hogyha őszinték vagyunk egymással. Hölgyeim és uraim, a bátorság, mondta Winston Churchill, abban áll, hogy felállunk és merünk beszélni, és valóban a bátorság egyébként arról is szól, hogy leülünk és meghallgatjuk a másikat. Ma én beszéltem, de ne tévedjenek, kormányom és elnököm hajlandóak leszünk önöket, a szövetségeseinket meghallgatni. Hölgyeim és uraim, nem véletlen az, hogy alelnökként először Európába utaztam, csak úgy, mint az elnök. Nem véletlen, hogy azóta is jártunk már itt többször. Az Egyesült Államoknak szüksége van Európára. És én tiszteletteljesen azt mondom önöknek, hogy szerintem Európának is szüksége van az Egyesült Államokra, sőt, sokkal inkább, mint történelmünk során valaha. Tehát ez az évforduló egy üdvözlendő lehetőséget biztosít számunkra, hogy megerősítsük azt a köteléket, amely összeköti népeinket. Most, csak úgy, mint a múltban, az európaiak és az amerikaiak egymásra figyelnek, mielőtt bárki mást meghallgatnának, bárki másra figyelnének. Most is megtiszteltetés az, hogy önökhöz csatlakozhatunk a jövő nagy küzdelmeiben. Ezért is mondom én most határozottan ki azt, hogy Obama elnök és én magam is támogatjuk az egyesült, nyílt, szabad Európát. Támogatjuk azt, amiért önök most itt vannak. És kérjük önökre Isten áldását, és kérjük a harcoló csapatainkra Isten áldását. Köszönöm szépen, alelnök úr. Nagyszerű alap volt ez a beszéd a jövőbeli együttműködés felvázolására, a jövőbeli kapcsolatok ápolására. Mint mondotta ön is, meg kell hallgatni a másokat, beszélnünk kell, és meg kell hallgattatnunk. És köszönöm még egyszer, hogy a legfontosabb szavakat, a múlt héten elhangzott legfontosabb szavakat megismételte. Európának szüksége van Amerikára. Emlékszünk a 20. századra, az első, a második világháborúra, a vasfüggöny idejére, amikor vált válvetve kellett harcoljunk, együtt győzedelmeskedtünk a demokrácia érdekében. És ön hozzátette, ahogy ma is, hogy Amerikának szüksége van Európára. Ezekre a szavakra emlékeznünk fogunk, és ez a partneri kapcsolataink, együttműködésünk mérföldköve kell legyen. Köszönöm szépen még egyszer, alelnök úr!